right, shall I get on? Yep. Uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet. Mivel hamarosan szavazunk, és ez szavazókártyára lesz szükség, legyen mindenkinél ott. Marai szúrat helyettesítem elnökként, a lába okoz neki gondot, nem tudott már jönni remélem jobbul majd az állapota. Gálasszony pedig jelezte, hogy ö, átadja nekem az első alelnöki teendőket, mert neki is el kell mennie hamarabb. Van-e bárkinek ellenvetésre a napi rendel kapcsolatban? Jelezzék. Parancsoljon. A mi frakciónk nem ért egyet azzal, hogy Törökország rákerüljen a napirendre, és nem volt erről rendes elnökségi vita. Ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon sokakat érint. Mi nem értünk egyet a napirendre való felvételével a témának. Van-e bárkinek más megjegyzése? Emlékeztetem, hölgyem, hogy az elnök szabja meg a napirendet. Ezt a napirendet Morais kollega határozta meg. Amint tudja, ma az eszmecserés résznél lehet majd érdemben is erről a kérdésről vitázni, illetve arról a levélről, amit az INF-től kaptunk. Ha nincs több ö, ellenvetés, akkor úgy látom, hogy nagy többséggel elfogadtuk a rendet. Ezt gondolom leszögezhetem. Köszönöm, hogy felvetette a kérdést. A napi rendet elfogadtuk. Sajnos ma nem minden nyelvből lesz tolmásolás. Finn, észt, lett, máltai, horvát és gél nyelvből sajnos, vagy nyelvre nem lesz ma tolmásolás. Közben kikapcsolta az elnök úr a mikrofonját, és nem hallható, amit mond. Mikrofon. Microphone working now? Most már működik? Nos, éppen rosszul soroltam fel a nyelveket, tehát amiket említettem, azok sajnos nem e- működnek ma. Először a jegyzőkönyvekről kell beszélnünk? Ha korábbi jegyzőkönyveinkkel kapcsolatban nincs felvetés, ezek április 11-i, 12-i üléseink jegyzőkönyvei, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. És akkor most fogunk rátérni a szavazásra. Remélem időközben mindenki megtalálta a szavazókártyáját. És akkor első téma. Sorry, I have my voting card in, in the... A plenárison hagytam a kártyámat, hozzák néhány percen belül itt lesz, elkezdhetik, én kézzel szavazok addig. Rendben. Igen, nem mindegy, hogy hányan szavazunk, mert nagyon bonyolult szavazások várnak ránk, úgyhogy jó, hogy ezt előre mondta. Remélem, hogy megérkezik hamarosan a kártya. Going to the draft recommendation on the draft council decision. Tanácsi döntés tervezett az EU és a Kolumbiai Köztársaság közötti rövid ö, idejű vízum enyhítés kérdésében. Maria Gabriel az előadó nem kíván szólni. Ehhez nem születtek módosítók, csak szavazunk a szövegről, kérem szavazzanak. Vote is open, yep. Megnyitom a szavazást. Nyitva tartom a szavazást. Can you give me the figures, please? Add, add two more people. Yep. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. 44, 4 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következő témánk a tanácsi határozat tervezetről lesz az EU, Kolumbia, Palau és Tonga közötti ennyitésről. Ennek is Gabriel kolléganő az előadója, erről is csak egyszerű eljárásban szavazunk géppel. Okay. Vote is now closed. Lezárom a szavazást. 45-4 arányban elfogadtuk. ajánlás tervezet a tanácsi döntésre vonatkozóan az EU és Tonga közötti vízum enyhítésről. Gabriel asszony az előadó. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 45-4 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Right, ladies and gentlemen, now control of the... Most a fegyvertartásról szóló véleménytervezetről fogunk szavazni. Bodil Valero szövege ez, a zöldek részéről. Ez egy véleménytervezet. Kíván-e Valero asszony felszólalni? Szerintem csak szavazunk. Jó, köszönöm, akkor szavazunk. Okay, on the vote, please. First of all, um, we're taking amendments 26, 20... A 26, 27, 29-es, együtt szavazunk géppel. Okay. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 10 igen, 41 nem szavazat mellett elutasítottuk ezeket a módosítókat. Egyes cikk, első bekezdés, 92-es módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. A szavazásnak vége. Elutasítottuk 33-18 arányban. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 46 arányban elfogadtuk. ös módosító. Két részben fogunk szavazni róla. Első rész. Megnyitom a szavazást. Oh no, I'm sorry, I beg your pardon. Elnézést, ha az ötös kompromisszumot elfogadtuk, akkor erről úgy tűnik nem kell szavaznunk. De, nem. A 95-ös első részét kéne megszavaznunk. The first part falls if compromise five. Ja igen, a 95-ös első része okafogyott a kompromisszum miatt, tehát csak a második részről kell szavaznunk. Rendben. 95-ös második részéről géppel szavazunk. Okay. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es módosító. Megnyitom a szavazást. 101. Géppel szavazunk. 101. Yes? Come along. Mi a gond? 101-esről szavaztunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk 50 egyhangú szavazattal. Négyes módosító következik, megnyitom a szavazást. Okay, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 102-es módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az ötös módosító következik. Kérem szavazzanak. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az ötöst. A 103-as és 104-es megegyeznek, együtt szavazunk róluk. Vote is, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket, úgyhogy a 105-ösről így nem kell szavaznunk. A 106-osról viszont igen. Megnyitom a szabadulást. All this noise. <laughs> Close the... Lezárom. Elutasítottuk a 106-ost. A hatos módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vote is Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 107-es következik. Vote is closed. Lezárom a szavazást. A 107-est elfogadtuk. A 108-asról kérem, hogy szavazzanak. Vote is closed. Elutasítottuk. A 109-es visszavonták. 110-esről szavazunk tehát. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Két egymással megegyező módosítóról szavazunk együtt, 111-es, 112-es, kérem szavazzanak. The vote is closed. A szavazást lezárom. Elutasítottuk őket. 113-as. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást Elfogadtuk. 115-ös. Vote is closed. Lezárom a szabadást, a 115-ösről. Elfogadtuk. 116-os. Szavazzanak. Vote is closed. A szavazásnak vége. Elfogadtuk, épp hogy csak. 117 is the next vote. vote. 117-es, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Nem. Elfogadtuk. 118-as, megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást a 118-asról. Elutasítottuk. 119-es. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom azt. Elutasítottuk. A hatos kompromisszumról szavazunk. Két részben. Az első rész a tét most, erről szavazzanak kérem. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A második részről is szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Amendment, next one is amendment 8. A nyolcas módosítóról kell szavaznunk. Parancsoljanak. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129-es, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 128-as. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Épp hogy csak, de elfogadtuk. 127-es. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 127-est. Két egymással megegyező módosító következik. 131-132-es, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Kell ismételni? Ja, nem jól nyomtam a gombot, akkor Kérem, szavazzanak a 131-132-esről. Yes, three identical. Okay. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk őket. 135-ös módosítóra ugrunk, megnyitom a szavazást. Vote It was not closed Most meg nem zártuk le az előzőt. Hm. 135. Na, 135-ösről megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 136-os, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138 es Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 139-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 140-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 141-es, megnyitom. Lezárom a szavazást a 141-esről. Lezárom a szavazást a 141-es. Elutasítottuk. Elutasítottuk. Szavazást megnyitom. Vote is 142-es szavazást lezárom. Elutasítottuk. 143-as szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 143. Mondja az elnök. De nem, azt megcsináltuk már. Tízes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egyes cikk 144-es módosító. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 145. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Két azonos módosító, 146-147, szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 148. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 149. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 150. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 151-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 154-es. Megnyitom. Bezárom. Elutasítottuk. a 152-es, 153-as, 155-ös módosítók együtt azonosak. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A következők a 156-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 157-es, 158-as következik. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 159-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Rátérünk. A 160-asra. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 161-es a következő, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 162 részenkénti szavazás, első részt megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A második részt megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A következő a nyolcas kompromisszum. Megnyitom. A néppárt itt név szerinti szavazást kért. Köszönöm. Megnyitom a szavazást tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 163-as és 164-es azonos módosítókat megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. következő kiesnek, akkor megyünk tovább, nem? Egyes, tehát az elnök. 172 a következő. 172-es. Igen, igen, 172-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Lezártam tehát. Elutasítottuk. 173. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Rátérünk a 9-es kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 175-ösre vagyunk tovább. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a tízes kompromisszumra térünk el szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk, így aztán átugrunk a 11-es kompromisszumra. 11-es kompromisszum a szabadás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító kompromisszumos módosító szavazást. Három részben mondja az elnök. Az első rész. 12-es kompromisszum első rész szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Szabadást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A harmadik részt megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tovább ugrunk a 199-es módosítóra a szavazást. Megnyitom. 1999. Lezárom. Elfogadtuk. 200-as szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 201-es. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. And has been carried. Elfogadtuk. Most pedig három azonos módosító következik. 4, 202-es, 203-as, 204-es és 205-ös a szavazás. Megnyitom. Vote is now closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Rátérünk a 208-asra. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. De soros volt. 209. Ellenőrizni szeretnék? Szippel asszony. Nem akarom nézni, csak úgy látom, hogy Anna Gomesnek nincs kártyája. Itt hozzá kellene számolni az eredményhez, tehát hogy amikor 23-23 van, akkor eh, a szocialisták eh, részéről kell plusz egy szavazat mindenütt, mert hogy a szociális eh, nem működik. Elnök? Nos, hogyha tájékoztatják az elnököt arra, hogy nincs kártyájuk, akkor talán meg tudjuk oldani, meg tudna ezt tenni, hogy akkor ezt jelzi, ezt a problémát? Én jeleztem, bekiabálás, jeleztem, hogy nincs itt a kártyám. Mikrofonon kívüli vita. Okay. We can put, Mrs. Gomez, we want to move on, but I'm, I'm prepared to put, we'll... Ö, menjünk tovább, szerintem jegyezzük fel azt a jegyzőkönyvünkben, de nem hiszem, hogy a szavazást megváltoztatnánk. Azt hiszem, hogy ez a helyes eljárás. De tudom, értem már, hogy mit mond képviselőtársam. 209-esre rátérünk. 209. Okay, vote is... Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 210. A szavazást megnyitom. Vote is closed a szavazást lezárom, elutasítottuk. 17-es módosítóra térünk rá, a szavazást megnyitom. That is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 211 szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 212-es módosító. Igaz? Igaz. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom elutasítottuk 213 a szavazást megnyitom lezárom elfogadtuk 214-es a következő szavazást megnyitom a szavazást lezárom elutasítottuk, a 215 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 216-os a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítható 217 a következő szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettő tizennyolc szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 2.19 a következő szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 2.18. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 220-as módosító szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 221-es módosítóval szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as módos kompromisszum a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 223-as szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 225, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2 26-os szavazás megnyitom. The vote is closed. Szavazás lezárom. Elutasítottuk. 21-es 20 és 228-as, tehát 21-es és 228-as. Ezek azonosak. Együtt szavazzuk róluk. Szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk őket. 22-es módosító, bocsánat, 22-es módosító szavazás, megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezárom, elutasítva. 230-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettő 31-es módosító szavazás megnyitjuk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 232 szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. A Nimbart egy plusz képviselővel szavazott, de figyeljük mit, a ténykedésüket. Kérem, hogy oldják meg házon belül ezt a problémát, vagy különben. Szavazást megnyitom, elutasítom. Elutasítottuk. 233-as. Megnyitom a szavazást. A szavazást, szavazást lezárom. Elfogadtuk. 2. 34-es a szavazás, megnyitom. And vote is closed. And that was... Lezártuk, elfogadtuk. We move to... Azért rátérünk a 235-ösre, igaz? Hív, nem, 251, mondja az elnök javítva magát. 251 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Nos, van néhány azonos módosító 252, 253, 254, 255 és 256 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 257-es, 259-es azonosak szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Tehát, ha jól látom, akkor 258-asról szavazunk. Szavazást megnyitom. zárom. És ezt elfogadtuk. Rátérünk a hmm, 260 asra 260. A szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 261. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 262. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Így aztán a 263-asról, 264 esről és 265-ösről szavazunk, amelyek azonosak, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Újabb azonosak, 266-267, szavazás megnyitom, lezárom, elutasítva. Újra azonos a 268 és 269, a szavazást megnyitom. Bezárom. Elfogadva. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Most pedig a preambulum bekezdések és egyébe következnek 28-as. Vote is closed. Lezárom, elutasítottuk. 31. szavazás. megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 34 szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítom 35-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva 35-36-os azonosság szavazás. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 37-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38 as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es. Megnyitom. Lezárom. Carried. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 egyes módosítók következnek, ezek azonosak, megnyitjuk a szavazást. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Részenként szavazunk. Először az első részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. A hármas kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatvannégy, 65, 66, 67 és 68-as módosítók azonosak, de szavaznunk kell róluk, úgyhogy megnyitom a szavazást ezekről a módosítókról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 80-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 77-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 83-as, 85-ösök következnek, azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 86-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 87-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 14-es idézet. 88-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 91-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az így módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Köszönöm szépen. the room for a minute, and then we continue.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 Uh, right, we want to move straight on with the agenda, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, szeretnénk folytatni a napirendi pontokkal, amik még hátra vannak, mert egyébként nagyon későig maradunk. Ez too noisy, isn't it? Right, could those of you who want to have... Kérem, aki beszélgetni szeretne bármi fontos dologról, ami nem tartozik erre a szakbizottságra, kérem, menjen ki a teremből. Ha viszont a napi rendekkel kívánnak foglalkozni, kérem, foglaljanak helyet, és maradjanak csöndben. De mindegy, folytatjuk, akár odafigyelnek, akár nem. Következő napi rendi pont az ECRIS, a harmadik országbeli állampolgárok és az európai bűnügyi információs rendszer témájában eszmecsere. Április 7-én adtam be ezt a jelentést, 40 módosítót adtak be, úgyhogy most ezt mecserét folytathatok saját magammal, illetve a tagokkal. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, röviden bevezetem a témát, aztán a szakértőknek adom meg a szót. Rövid leszek. Először is szeretnék köszöntet mondani a többi árnyék jelentéskészítőnek, akik a módosítókat megfogalmazták, és a módosítókat tekintve úgy gondolom meg tudunk állapodni, mert azt hiszem, hogy nem vagyunk túl messze egymástól, illetve attól, ahogyan ezt megközelítjük. A jelentés, ahogy önök is tudják, egyszerűen csak szakmai módosítása a már létező rendszernek, amelynek köszönhetően az ECRIS rendszer jobban fog működni, és az Európai Uniós állampolgárokkal azonos szintre helyezi a harmadik országbeli elítélt állampolgárokat. Nagyon örültem, hogy a gyermekekkel és a kiszolgáltatottabb személyekkel is foglalkoztunk. Ez nagyon fontos, ez most már a harmadik országbeli állampolgárok is vonatkozik, mint kiegészítés. A módosítók vonatkozásában az állam különböző országok között információ cserére van szükség. Tudni kell a korábbi ítéletekről is. Ezt az információt meg kell osztani, vannak olyan esetek, amikor továbbítani azonban nem lehet ezt. Nem kérjük, hogy ez kötelező legyen, azonban ha lehetséges, ezt az információt biztosítani kell annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban a biztonság nagyobb legyen. A legtöbb módosítót támogatni tudom, amit a néppárt adott be, de a központosított adatbázist nem támogathatom a nagy központosított európai adatbázis nem föltétlenül segít a biztonsági problémáinkon. Figyelnünk kell az alapjogokra is. Szerintem az index filter a hit vagy nem hit decentralizált rendszer segítségével arányosabb megoldás, ez a bírósági határozatra utal az adatok megtartását illetően. Remélem, hogy a különböző területeken sikerül kompromisszumot kötni, illetve május 30-án tovább lépni. Hölgyeim és uraim, ennyit szerettem volna elmondani, és kérem az árnyék jelentős készítőket, ők is mondják el, amit szeretnének. Csáki úrral kezdeném, parancsoljon. Um, thank you very much. Nagyon rövid leszek, kedves kollega, nagyon köszönöm a komoly együttműködést. Ami a néppártot illeti, örömmel mondhatom el, hogy az ön által két kompromisszum általánosságban elfogadható, és remélem, hogy sikerül nagyon jó komoly dokumentumot megfogalmazunk a közeljövőben. Úgyhogy a néppárt általánosságban ö, támogatja az ön ajánlásait. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem egy-két árnyék jelentés készítő nincs jelen ma este, nem tudom, hogy van-e, aki helyettesít őket. A következő Hedasszony. Jaj, bocsánat, nem, Szipol asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is ki kell mentenem Anna Head árnyékjelentéskészítőnket, ma este nem tud itt lenni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek az eddigi jó együttműködésért. De természetesen pillanatilag még vannak olyan pontok, ahol nincs egyetértés. A szocialisták továbbra is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a harmadik országok határozatai bekerülhessenek az ecris ami minket illet, ez jogbiztonságot kíván. A legnagyobb agályunk az, hogy senki sem lesz felelős azért, hogy az információ pontos legyen, és hogy ha nem így van, pontosítsák az adatokat. Ezen kívül nem látjuk annak szükségességét, hogy az el nem ítélt családtagok is bekerüljenek a rendszerbe. Végül pedig el szeretnénk kerülni a diszkriminációt az EU állampolgárok körében, ahol csak egy állampolgársággal rendelkeznek, illetve olyanok esetében, akiknek van EU-s állampolgárságuk is, és egy harmadik országbeli is. Ezért a javasolt módosításokat töröltük. Egyébként az 50-es módosított Jana Albrecht tollából ebben a témában támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sophie Intveld. Köszönöm. Túl sok kiegészíteni valóm nincs Birgit Cipa hozzászólásához. Nem tudom, a néppárti módosítókkal kapcsolatban mi történt. Látom, hogy az egyik apróbb módosítónkat, az egyik kompromisszóba bevette, de szeretném hallani a véleményét a többi módosítót illetően. Mert ami minket illet, a nem diszkrimináció kérdése rendkívül fontos az EU állampolgárok körében. Mi a helyzet a szülőkkel, az elítéltek szüleivel? Támogatjuk a javaslat célját, és azt az irányt, amelybe elindult, de ezek a területek fontosak számunkra, úgyhogy a véleményét szeretnénk hallani ebben a témában. Köszönöm szépen, hogy az elnök de holnap összeülünk majd, hogy átmenjünk a részleteken, és elmagyarázhassak mindent, úgyhogy a ö, ma esti időt ö, szeretném más szánni, Szofi, ha lehet. De majd a későbbiekben ezzel kapcsolatban szólni szeretnék. De Jong úr itt van? Denis De Jong úr? És Jan Albrecht? Ő sincs? valaki esetleg képviseli őket? Nincs semmi baj, hiszen holnap találkozunk. Tessék, Stuart! Köszönöm, elnök úr! Most szerettem volna hozzászólni, de ha holnap lesz egy ülés, erről nem tudtam, akkor holnap is felvethetem ezt a kérdést. Hey, um... Elnök, rendben. Nem tudom, ki szeretne még esetleg hozzászólni. Yes, indeed, Ms. Valio. Please. Valio asszony. Ilyen Klip helyett beszélnék. A módosítók arra irányulnak, hogy a harmadik országokból származó állampolgárok erre vonatkozóan szigorúbb legyen a szabályozás, és a 45-ös és az 50-esre vonatkozik az az elképzelésünk, hogy a bűnügyi lajstromba nem besorolt állampolgároknak kedvezményt adjunk az egyébként szigorítandó szabályok alól. A 36-os kapcsán külön választanánk a harmadik országból származó és a helyi ö, bűnölkövetőkről szóló adattárolás kérdését. Nem lenne fair, hogy külső állampolgárokra szigorúbb szabályokat alkalmazzunk, mint az EU állampolgárokra, és a szülők neve, illetve az új lenyomat tárolása vitatható ügyek, ezért a 4A, 4B pontok vonatkozásában is lesz módosítónk. Ha új tagállamból származó szeméről van szó, azokat is harmadik országbeliként tekinti a szabályozás, ez diszkrimináció, pedig EU polgárokról van szó. Köszönöm. A mai napirend és a I think otherwise we will... Lengyelország önöknek, illetve milyen módon az egyes nemzeti intézkedéseket.